Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Akkor folytatjuk az ülést. Első pontunk a napi renden, a bizottság nyilatkozata a javasolt adatvédelmi irányelvről, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatokról lesz szó. Ú, de Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nem lesz catch DI rendszer ennek az eljárásnak a keretében, illetve ezen napi rendi pontunk keretében, azonban Damanaki biztos asszonynak meg is adnám a szót a bizottság nevében. Köszönöm szépen! A reformjavaslatunkat az adatvédelmi rendszerrel kapcsolatban januárban terjesztették elő, terjesztettük elő két oknál fogva. Egyrészt azért, hogy magas szintű adatvédelmet tudjunk biztosítani az egyének számára, ahogyan ez a szerződésben fektetésre került. Másrészt azonban az vállalkozások számára technológia semleges védelmi rendszert kívánunk közrebocsátani. Úgy tűnik, hogy előrelépés van a csomag tekintetében, és itt a parlamentben gyakorlatilag nagyon jól nyomon követhető a különböző munkadokumentumokban és jelentéstervezetekben, amelyet itt a házon belül előkészítettek. Mit jelent az előrelépés? Nos, azt, hogy a szabályozás és az irányelv továbbra is csomagként van az asztalon. A szabadság és biztonság az európai polgárok számára gyakorlatilag az élménynek a két oldalát jelentik. Olyan politikai célokról van szó, amelyeket a jelentések elfogadásával az adatvédelem javára tudunk fordítani, hogyha ezeket az adatvédelmi szabályokat pozitív irányba reformáljuk meg. Jelenleg számos szabály és jog, jogi eszköz van életben a Lisszaboni szerződés életbelépésével átfogó adatvédelmi rendszer lépett életbe, és biztosítani tudunk egyéni adatokat magas szinten, úgy, hogy tekintetbe vegyük a büntető ügyekben folytatott rendőrségi és igazsági, igazságügyi együttműködési aspektusokat is. Az adatvédelmi keretrendszer gyakorlatilag határon átnyúlóan, de országon belül is biztosítani tudja az adatvételmet, és ezáltal csökkennek a különbségek az egyes tagállamok jogszabályai között. A status quo talán nem biztosítja az információ cserét az egyes tagállamok között. A szabályok amely a, a Lisszaboni szerződés előtti időszakban foglalták keretbe ezeket, arra korlátozódnak, hogy a határon átnyúló kérdéseket szabályozzák. A gyakorlatban a rendőrség és igazságügyi, illetve bűnüldöző szervek nem mindig tettek különbséget a határon átnyúló és a belügyi folyamatok között és nem is kell mindig megkülönböztetni napi szinten egy rendőrnek ezeket a kérdéseket, vagy akár egy bíróságon belül, mert egy egységes adatbázis, ami a bűnöldözést segíti, tartalmazhat olyan személyes adatokat, amelyeket nemzeti szinten gyűjtöttek, de talán másik tagállamtól jutott el a, a, az országba. És fontos, hogy vissza tudjunk nyúlni ezekre az adatbázisokra. Nem lenne hatékony, hogyha különböző védelmi szabályokat, szabályrendszereket alkalmaznánk egyetlen adatbázison belül. A javasolt irányelv mind a belügyi, mind pedig a határon átnyúló folyamatokra kiterjedne. Ezt a parlament ugye nagyon régóta kéri. A javasolt irányelv ugyanazt a védelmi elvet tartalmazza, mint amelyet maga a rendelet foglalt magába. Ez is reflektál arra, hogy a, az általános adatvédelmi szabályokat terjesszük ki a rendőrség és igazságügyi együttműködés területére. Fontos elemei, amelyek a rendelettervezetben lefektetésre kerültek, át vannak most emelve az irányelvre is. Ezek például az, hogy az adatvédelem minden körülmények között biztosítva lehet, hogy adatvédelmi szabályok megsértését azonnal jelentsék, és a bizottság a nemzetközi kiadatásokat harmadik országokba ö, jegyezze. Tehát a védelmi eszközök tekintetében előrelépést tapasztalunk, főleg az adatcsere kapcsán, de ne felejtsük el, hogy a személyes adatok védelme egy olyan jog, amely az Unió szerződéseiben és az alapjogi kartágaban is lefektetésre került. Ezért az új adatvédelmi szabályokat az ágazati eszközökben is figyelembe kell venni, különös tekintettel a korábbi harmadik pillére. Amikor életbe lép majd az irányelv, a bizottság három éven belül felül fogja ezt vizsgálni, és szükség esetén módosítani fogja az EU-s szabályokat, amelyek a személyes adatok feldolgozását szabályozza a rendőrségi és igazságügyi szerveknél. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos asszonynak, most pedig a politikai frakciók szólnak hozzá. Először Kelly úrnak adom meg a szót két percben a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy két percben beszélhetek erről az igen fontos kérdésről, amely számít minden állampolgárnak, vállalkozásnak, nem csak az EU-ban, hanem mindenütt a világon. Volt egy adatvédelmi irányelvünk, amely annak idején releváns volt, foglalkozott a személyes adatok átadásával a rendőrségi és igazságügyi hatóságoknak. Ez keret határozat volt, de idővel az Európai Parlament rájött arra, hogy egyre több eset merül fel, és felülvizsgálatra szólított föl soha nem volt igazán hatékony egyes tereken, hiszen a az útlevél feldolgozása foglalkozó, de nem nemzeti szinten a rendőrség által, és az értelmezés igen, különböző volt a tagállamokban. Ennek eredményeként néhány tagállam emelte a védelmi szinteket, másút viszont alacsony védelmi szintek vannak érvényben a bizottságnak közös megközelítést kellene biztosítania. Ahogy a biztos asszony elmondta, a Lisboni szerződéssel, az internet fejlődésével frissíteni kell, aktualizálni ezt az anyagot. Egységes, egyetlen eszközre lenne szükség, ami a rendelethez és az irányelv, vagy irányelvhez vezetne a bizottság elképzelései szerint felhívnám azt is, hogy a tanács szintjén nem tartják sürgősnek azt, hogy az irányelve foglalkoznának. Néhány eh, mozgás már volt a rendelet eh, terén, de az irányelvvel kapcsolatosan nem. Éppen ezért kérjük a bizottságot, hogy úti tervet dolgozzon ki, hogy fog ezzel foglalkozni. A tagállami szinten pedig elegendő rugalmasságra lenne szükség. Ne emelkedjen nagy mértékben a norma, de hirtelen nagy mértékben ne is csökkenjen. Örömmel mondom, hogy az ír miniszterelnök foglalkozott ezzel a kérdéssel, és az ír elnökség alatt ezt prioritásnak fogják tekinteni, mondta. Köszönöm. Kelly úr, Tikau asszony kék kártyát emelt fel. Ön elfogadja a kérdését, Tikau asszony? Köszönöm, elnök úr. Szeretném megkérdezni Kelly urat, hogy az úti tervben, amit a tanástól vár, kérni fogja-e a következő pont bevételét, mi pedig az, hogy az új csomagterv hogyan fogja befolyásolni az általános nemzetközi megállapodásokat, például az utas lista, vagy a SWIFT területét. Az elkötelezettségek összhangba kell, hogy legyenek az adatvédelmi lépésekkel. Kelly úr, igen, ez igen fontos pont, mert következetesnek kell lennünk. Még nem tudom megjósolni azt, hogy a tanács mit fog tenni, ennek ellenére ezzel foglalkozni kívánnak, és ez döntő. Valamint sürgősnek mutatkozik most már ez a, az ügy, és reméljük, hogy ezt lezárjuk a mostani mandátum alatt, hanem ha a jövő év végéig nem tudjuk befejezni, a 2014-es választások során nehéz lenne előrelépni, hogyha túl sok feladat marad 2014-re. Köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Az szocialisták nevében Lucász eh, úr szól három percben. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a biztos eh, előadását az EP előtt, köszönöm a mai nyilatkozatát. Magától értetődik, hogy mindannyian egyetértünk a személyes adatok védelmének kérdésével itt az EU-n belül. Ez döntő jelentőségű és megfelelő figyelmet, komosságot kíván tőlünk. Hagy emeljem ki, hogy mi itt az EP-ben hatalmas fontosságot tulajdonítunk ennek a kérdésnek. Éppen ezen oknál fogva az Európai Parlament továbbra is igen szigorú lesz és igényes a többi EU intézménnyel szemben, ami ezt a kérdést illeti. Ön tudja biztos asszony, hogy az EP kezdettől fogva egyetlen eszközt kíván bevezetni, egyetlen egy rendeletet, amely a személyes adatok védelmével foglalkozó összes ágazatra kiterjedne magánszektorra, állami szektorra, amelyek egyelő alapon állnának, akkor, amikor az adatfeldolgozásról van szó, rendőrségi és igazságügyi hatóságok részéről. Sajnos ezt nem tartották tiszteletben, és most az az, az eredménye mindennek, hogy most a rendelet és irányelv javaslattal kell foglalkoznunk. Ennek ellenére az EP üdvözli a bizottság javaslatait, úgy döntöttünk, hogy elvégezzük a felülvizsgálatot, és egyetlen egységes jogalkotási csomagban foglalkozunk velük gyakorlati szempontból is. Hagy emeljem ki, a rendelet, rendeletet nem akarhatunk irányelv nélkül, és mi támogatjuk ezt a csomagot azért, hogy következetesek legyünk etéren. Ma biztos asszony az ön előadásával megerősítette azt, hogy a bizottság ezt egy egységes csomagtervnek tekinti, vagyis a rendeletet és az irányelvet. Higgye el nekem, biztos asszony, hogy nem panaszkodunk a bizottságra, kitűnő az együttműködés a bizottsággal, és mindenképpen kiemelem ezt ma, köszönöm mindezt önöknek, de ugyanezt nem mondhatjuk el a tanácsról hagyd kérdezzem meg, hol van a tanács ma? Miért nincs itt jelen a mai vitában? A tanács azért, hogy válaszoljon a szóbeli kérdésünkre, amelyet hozzáintéztünk. Egyrészt tisztelbe kell tartani a parlamentet, másrésztben, másrészt pedig azt eh, a következtetést kell levonunk, hogy a tanács nem eh, tanúsított megfelelő fontosságot ennek az állampolgárok számára fontos kérdésnek. Felteszem a kérdést, szerintem jogosan, hogy a tanács miért utasítja el az együttműködést. Elnök úr, hagyj fejezzem be, kiemelem, hogy az Európai Parlament védeni fogja álláspontját megfelelő eszközökkel, azért, hogy az eljárást befejezzük, és a rendelet csomagtervé váljon, és így hajtsuk végre azért, hogy a személyes adatokat védni tudjuk. Köszönöm, kérem, hogy rövidebben szóljanak hozzá. Most pedig az Áde nevében Intvelt asszony kapja meg a szót két és fél percben. Azok, akik követték a, az usa a parlamenti elnökválasztási kampányt, tudják, hogy mire utalok. Egy kicsit Clint eh, Eastwoodnak érzem magam, és mint egy üres eh, széknek beszélnék. A tanács már megint nincs itt, és a kollégáim fázolták azt, hogy ez a ház ragaszkodni fog a csomag megközelítéshez, eh, a szabályozást és az irányelvet egy csomagban akarja tartani. Az irányelv számunkra előfeltétele a további rendőrsége és igazságügyi együttműködésnek, és a tanácsnak is meg kéne ezt értenie, hiszen a tanács is ezt akarja, úgy akarnak tovább lépni a rendőrség és igazságügyi együttműködésben, mint mi, de hogyan tudnak a rendőrségi és igazságügyi szakértők adatot cserélni, hogyha nincs megfelelő adatvédelem? A nem jelenlévő tanácsot arra bátorítom, hogy haladjon gyorsan az irányelven, és egy kicsit tovább is lépnék, mint a kollégák. Eredményeket akarunk, nem pusztán egy roadmap-et, mégpedig gyors válaszokat, gyors eredményeket, hogyha a tanács azt akarja, hogy további intézkedéseket eh, fogadjunk el ebben a TM-en, az EU, a PNR adatok eh, nyomozása, stb. és nagyon sok további ötletem is van, és emlékeztetném a tanácsot arra, hogy az irányelv eh, elődje, a keret határozat, ami jelenleg hatályban van, ezt, ezt ez, ez a ház szavazta le. Sajnálatos módon ez még a Lisszaboni eh, szerződés előtt volt, de nem ér, érezzük úgy, hogy a jelenlegi keret határozat megfelelő lenne. Tehát bármivel is álljon elő a tanács, ennek sokkal jobb megoldásnak kell lennie, mint a jelenleg hatályban lévőnek. Nagyon keményen fogunk azon dolgozni, hogy az irányelvet a szabályozáshoz igazítsuk. Szeretnénk, ha két eszköz lenne, két eszközből egy lenne, és szeretnénk egy egységes, harmonizált szintet megvalósítani az adatvédelemben minden típusú személyes adat feldolgozásánál. Végezetül pedig kollégánk visszatérnék Clint Eastwoodra történt utalásomra, a következőt szeretném elmondani a tanácsnak. Ahogy Clint Eastwood a szerepében a Dirty harry mondta, amikor egy bűnöz, bűnözőt próbált legyőzni, akkor feltette a kérdést, hogy egy kérdést kell feltenni, szerencsésnek érzi el magát, avagy nem, itt ugyanezt a kérdést kell feltenni a tanácshoz. Köszönöm szépen. Most Albrecht kollégának adom meg a szót a zöld frakció nevében 1 perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt nem csak az adatvédelemről beszélünk, hanem a rendőrségi igazságügyi együttműködés jövőjéről beszélünk Európában. Évek óta a belügyminiszterek a határokon átnyúló együttműködést tovább viszik a, a bűnöldözésben, ez nem rossz, hanem szükséges. Ezekben az években az Európai Parlament többször is figyelmeztetett arra, hogy az alapjogok védelme, jogállamiság érdekében közös standardokra van szükség. A belügyminiszter sajnos nincs itt, és a 27 tagország belügyminiszterei ezt még mindig nem érték, és a rendőrségi intézkedések kölcsönös el, elismerését eh, helyezik előtérbe, és ezzel ignorálják azt, hogy még mindig jelentős különbségek vannak a tagországi szabályozások között. Mégpedig, és legfőképpen az adatvédelemre jelenlegi irányelv tervezet ezt eh, a furcsa helyzettel hivatott megszüntetni, itt nem csak az érintettek jogairól van szó, hanem nagyon fontos első ö, lépés lenne a tekintetben, hogy ö, az adatvédelem sérüljön. Az információ csere esetében jelentős teret kapnak az alapvető emberi jogi sértések, Ettől függetlenül a miniszterek tanácsa nem hajlandó aktív módon bekapcsolódni az irányelv tervezet átdolgozásába. Hölgyeim és uraim, az emberek a további intézkedések eh, legitimitását ezen a területen még inkább meg fogják kérdőjelezni. Közös standardokra van szükségünk annak érdekében, hogy a megerősített együttműködést az igazság eh, ügyben és rendőrség területén megerősítsük. Köszönöm most az ECR nevében Timothy Korkop képviselő kap szót. Egy percben. Jelentéstevője vagyok az EU-PNR megállapodás témájának, illetve számos rendőrségi intézkedése kapcsolatos téma árnyék jelentéstevője. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a bizalmat az európai polgárokban, azzal a munkával kapcsolatban, amelyet a bűnüldöző szervek folytatnak. Nagyon fontos a legmagasabb standardokat erősíteni ezen a területen, hiszen a demokrácia kérdése forog itt kockán, és két alapvető célunk van. Az első a polgári jogok védelme, illetve olyan mechanizmusok kidolgozása, amelyek az adatok biztonságos cserét lehetővé teszik. Annak érdekében, hogy egy ilyen rendszer felállhasson, úgy érzem, hogy a zenészen alapuló megközelítést kell alkalmaznunk, és um, hangsúlyoznám ezt a um, képviselők felé, hogy ez az irányelv nem lehet megoldás, és nem helyettesíthet jelenlegi vagy jövőbeni bűnöldözési intézkedéseket. Nem szabad időt vesztegetnünk, és ez a kötelességünk, kötelességünk megvédeni az európai polgárokat. Köszönöm. A GUE képviseletében Cornélia Ernstnek adom meg a szót, egy percben parancsoljon. Ez Lehet, hogy videón követik nyomon a tanács részéről a mostani vitát, mert úgy tűnik nincs kedvük, hogy itt élőben is szóljanak hozzánk. A nem megjelenésüket úgy, értem, úgy értelmezem, hogy nem tartják tiszteletben a parlamentet, és inkább fel kellene fedni a titkot, hogy mi is a helyzet ebben a kérdésben. Évek óta tudjuk, hogy rengeteg jogsértés történik, nem csak a SWIFT kapcsán, hanem nagyon sok más területen, főleg amikor személyes adatokról van szó, olyan emberekről, akik a nácik ellen tüntetnek. Ezeket az adatokat összegyűjtik Persze sok területen alkalmazzák ezeket, de például a rendőrség és igazságügyi együttműködésben csak akkor tudjuk a polgári jogokat biztosítani, hogyha ugyanezeket a standardeket alkalmaznunk. Az Europol vagy a PNR kapcsán is sikerült nyomatékosan odahatni, úgyhogy én bízom, hogy ebben a kérdésben is így lesz, úgyhogy ne a blokád politikája érvényesüljön az adatvédelemben sem. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor a bizottság nevében de már Damanaki biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm az összes hozzászólást, és azt, hogy támogatják a bizottság javaslatát. Hagy utaljak még egyszer két fontos pontra először is. Még egyszer megerősítem, hogy a bizottság számára ezen a nagyon komoly eszközön, hogyha előre kívánunk haladni, akkor csomagként kell tekintenünk az eddigi jogszabályokat. Ugye számos jogszabályt megalkottunk már, dacára annak, hogy a parlament nem így gondolta, de most az eljárásra kell koncentrálnunk, és emellett ki is fogunk tartani. Tárgyalni fogunk tehát mindkét jogszabályról, de csomagban. A másik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni annak biztosítására, hogy az új Lisszabon utáni időszakra szóló adatvédelmi jogszabályokat figyelembe vegyék, minden egyes eddigi megállapodás és javaslat tekintetében, amelyek valamilyen úton, módon összefüggenek az adatvédelmi kérdéssel. Elnök úr, úgy gondolom, hogy mindenki megérti a teremben, hogy ez egy kiemelten fontos téma, hiszen az emberi jogokkal is összefügg, és az alapvető elveinkkel, amelyek lefektetésre kerültek a szerződésekben ilyen vagy olyan módon, ugye ezek vezérlik a döntéseinket. Tudom, hogy blokkolva vannak a döntések, ezeken most túl kellene lépnünk. A magunk részéről hajlandóak vagyunk, természetesen a tanácsal és a parlamenttel is túljutni ezeken a nehézségeken. És bármilyen kezdeményezést szívesen fogadunk, akár az ír elnökség részéről, nyilván hát amennyiben szeretnénk ezt a blokkot feloldani a tanácsban. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor lezárjuk ezt a napirendi pontot, és a napirendünk szerint közös vita Következik a halászati politikáról. jelentéstevők Robácsik, aztán Pettekok Gallagher, Nevis asszony, Ferére úr és Lövin asszony jelentéseit fogjuk megtárgyalni elsőként. A jelentéstevőknek fogok szót adni, mégpedig Marek